So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó estét, kedves kollégák! Jelentést szeretnénk tenni a Ken Straussra kolléga 2015. Eh, szeptember 8-án csatlakozott eh, az egyik frakcióhoz. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatot eh, benyújtotta, Gerold Anemans